Kedves kollégák, kezdjük el ezt az Econ Afko ülést. Nagyon örülök, hogy együtt elnökölhetem ezt Danuta Hübner kollégámmal, aki az Afko elnöke, és ebben a minőségében van itt, és egyben ő előadó is. Először is el kell fogadnunk a napi rendet és el kell fogadnunk a március 20-ai ülés jegyzőkönyvét is. Köszönöm. Szerencsére nincsen semmi bejelenteni valóm. A szabályzat 22. cikkét kell módosítani az Európai Központi Bankról. Ez egy nagyon fontos rendelkezés, ahogy azt mindenki tudja nem is kell emlékeztetnem senkit arra, hogy mi minden van e mögött, a bírósági ügy, a Brexit, amivel párhuzamosan is foglalkozunk itt. Azt hiszem, hogy azonnal meg is adhatom a szót Danutának, mind elnöki, mind társ elődény minőségében. Azért, hogy bemutassa nekünk ezt a jelentést Mátó úrral közösen. Danuta. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy azért vagyunk itt, mert a 22. cikket módosítani kell, amiatt az ítélet miatt, amelyet az Európai Bíróság hozott még 2011-ben, az Egyesült Királyság és az Európai Központi Bank közötti ügyben, a fizetési rendszer nem, fog, nem vonatkozik a központi szerződő felekre, és az Econ, az AFKO, illetve Gabriel Mato és én ezért dolgoztunk ezen a jelentésen, ami az Európai Központi Bank szabályzatát módosítaná. És ezt tehetné lehetővé a központi bank számára, hogy teljesítse a kötelességeit. Én most uh, itt uh, Gabriel is jó magam nevében szólok hozzá, de uh, természetesen később még ő is hozzá tehet uh, valamit az én prezentációmhoz. Tehát mi három módosítást javaslunk a preambulum bekezdésekhez, illetve egyet a szabályokhoz, és az utóbbi az, ami valójában lényeges. És ahogy ez mindenki számára ismert, a CCP-k esetében egy olyan területről van szó, ahol a társjogalkotók hatáskörében áll az, hogy rendeleteket alkossanak, tehát fennáll az a kockázat, hogy az Európai Központi Bank is bekerül ebbe a körbe, és ebben az esetben párhuzamos vagy akár egymásnak ellentmondó szabályok is születhetnek, és ezeket rákényszerítik a szerződő felekre. Tehát ezért javasoljuk azt, hogy egy módosító révén pontosítsuk eh, az Európai Központi Bank eh, hatásköreit. Tehát az eredeti 22. cikk szövege megmarad a kifizetési rendszerekre vonatkozóan, de ami az elszámolási rendszereket illeti a pénzügyi eszközök esetében, az Európai Központi Bank hatásköreit gyakorolni kell, és most eh, idézek, olyan módon, hogy az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott jogszabályok, illetve a jogszabályok értelmében elfogadott intézkedések tiszteletben tartásával. És szeretnék itt mindenkit azonnal tájékoztatni arról is, hogy ez volt az eredeti benyújtott szöveg, de mi most ezt átgondoltuk, és lehet, hogy egy módosított fogunk benyújtani, és itt azt írnánk inkább, hogy teljes mértékben, tiszteletben tartja és elismeri, de mindenképpen ez egy hasonló megfogalmazás lenne. Tehát ez jogbiztonságot nyújtana a szerződő feleknek, akik így már tudnák, hogy kinek van joga eh, szabályokat eh, alkotni, és az intézmények jogköreit is meghatározná. A második dolog, amit mondani szeretnék, az eh, E között, illetve az IMIR közötti e, kapcsolatot e, érinti. És elmondanám, hogy e, a 22. cikk azt szabályozza, hogy az Európai Központi Bank és más európai központi bankok mit határozhatnak meg az Unióban és az Unión kívül működő szerződő felek viszonylatában. Ez egy lex generalis, tehát ezt nagyon nehéz módosítani, és ezért javasoljuk mi azt a szövegezést, ami elég széles körül ahhoz, hogy mindenféle helyzetet lefedjem. És még bármi, ami az Európai Központi Bank jogköreit korlátozná, az bekerülhetne ebbe a szabályzatba is, ami a konkrét követelményeket tartalmazza, az egyben csökkenteni a központi bank jogköreit is, tehát ezért nem ezt tesszük. El már érkezik. Tehát úgy döntöttünk, hogy a szövegezés csak nem olyan széles körű marad, mint az Európai Központi Bank eredeti javaslata szerint. Csak ezt az egy korlátozást vezetjük be, tehát hogy a társjogalkotók jogköreit tiszteletben kell tartani. Tehát az Európai Központi Bank kérésére társjogalkotóként azzal is foglalkozunk, hogy a mi jogköreink tiszteletben legyenek tartva, és ezért írjuk ezt ide. De vészhelyzetben az Európai Központi Bank továbbra is cselekedhet, és ez volt számunkra is az IMIR keretében a legfontosabb elem, és ezt így most a szabályzat módosítása is tükrözi. És egyes intézkedéseket ez alapján meg lehet változtatni. Abban az esetben, hogyha a monetáris politika számára fontos piacokon a szerződő felek fennakadást okoznának. Így kapcsolódik ez az imirhez, és úgy döntöttünk, hogy itt rugalmasak leszünk, és ez nem érinti az imírben meghatározott lehetőséget, melyek értelmében az LKB külön intézkedéseket is meghatározhat a szerződő felek elismertetése előtt. És ezzel át is térnék az utolsó mondani valomra, ami a szabályzat preambulumát érinti, itt is módosítanánk néhány dolgot. Először is pontosítani kell, hogy milyen intézkedéseket tehet az Európai Központi Bank. Ez a 8-as preambulum bekezdést módosító 8-as 8-as módosító. Itt szintén széles körűségre és rugalmasságra van szükség. Ezt halljuk mindig a központi banktól, és ez számukra nagyon fontos. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez fontos, hogy benne legyen a preambulumban, mert ez fogja irányítani a szöveg ezután következő értelmezéseit esetleges további jogvitákban. Tehát fontos, hogy a központi bankoknak eh, átadott eh, jogköröket gyakorolni is lehessen. Tehát ez eh, csak jogi értelmezési kérdés, és ennek az a célja, hogy minden egyértelmű legyen, és hogy ne legyen semmi olyan módosító, ami korlátozná az Európai Központi Bank jogköreit, pontosítani kell azt, hogy ezeket az IMIR módosításában lehet bevezetni, és hogy az Európai Központi Bank továbbra is gyakorolhassa a saját jogköreit. Ez tehát az indoklása a mi megközelítésünknek. És ez a magyarázata a 22. cikk általunk javasult módosításának. Tehát ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Gabriel Mátó, az Ekon társadalmadója következik. Köszönöm szépen. Danuta azt mondta, hogy majd én kiegészítem az ő prezentációját, de azt hiszem, hogy erre nincs szükség, mert ez már önmagában is elég teljes volt. Két kérdést szeretnék feltenni. Először is szeretném megköszönni neki és a csapatának azt, hogy mennyire könnyű volt együtt dolgozni, és az előzetesen meghatározott időrendet szerettük volna betartani, tehát eh, még nyár előtt eh, elfogadjuk, de az a jogi értékelés még mindig nincsen kész, amit eh, hivatalosan csak januárban kértünk, de valójában már október óta szerettük volna. A társelőadók továbbra is fenntartják a javaslatukat de fontos lenne, hogy az ütemtervet tartani tudjuk. Azt gondolom, hogy ennek a javaslatnak elég egyértelmű a célja, az, hogy a jogalkotási kompetenciákat kötelezővé tegyük, és a korrekciós intézkedéseket kötelezővé tegyük az Európai Unió más hatóságaival összhangban. A javaslat, amit az Európai Központi Bank tett mi elfogadtuk, és azt gondoljuk, hogy ez egy fontos lépés. És ez a szerződő felek valódi felügyeletét teszi lehetővé. Természetesen egyértelmű, hogy ez mind azért van, mert a jelenlegi jogkörök eloszlását tiszteletben kell tartani, és mivel az Európai Unió intézményei az a jog, hogy meghatározzák a szerződő felek számára a működési kereteket. Tehát az Európai Központi Bank eh, új kompetenciája, amelyeket a 22-es cikk határoz meg, eh, mindenképpen összhangban kell, hogy legyenek más intézmények kompetenciáival. És eh, jogi okok miatt ezeket a preambulum bekezdésekbe írtuk bele, és itt szerepel a jogkörök felsorolása. Ez egy olyan lista, amelyről azt gondoljuk, hogy fontos lenne, hogy ez a lista nyitott és ne pedig zárt legyen. És ezzel összhangban tettük meg a magunk javaslatát. Azt gondolom, hogy nem nagyon tudok mást mondani a kompetenciákról. Fel kell készülni arra, hogy az Európai Központi Bank vészhelyzetben is fel tudjon lépni. Azt gondolom, hogy ez a javaslat elfogadható, és mi most ezt nagyon szívesen megvitatjuk a, az előadókkal és a szakbizottságokkal. Köszönöm. Megyünk az árnyékelőadók sorára. Az Akon, Ekon és Afkon jövőben Pervans Beres, Beres kapja meg a szót. Yes. Um, merci, merci de ces, ces propositions. Je vais redire... Köszönöm ezeket a javaslatokat ugyanazt az észrevételt tudom megtenni, mint amit az EKON szakbizottság előadója. Azt gondolom, hogy itt nagyon precízen kell eljárni, mert itt a társjogalkotás miatt interferencia lehet. Tehát ahhoz, hogy a belső piac jól működjön, nagyon vigyázni kell. és persze az Európai Központi Bank függetlenségét is biztosítani kell. Ez rengeteg kérdést vet fel a jogi szolgálatnak, és hát alig értem, hogy az előadók előre tudtak haladni, anélkül, hogy a jogi szolgálat véleményét megkapnánk. Mert tehát azért legyünk őszinték, azért erre szükség van. A tanácsban most itt tartanak, a jogi szolgálat feladata, hogy valahogy kibagozza ezt a Gordiusi csomót, és valami utat találjon. Tehát én elfogadom, rendben van, tartsuk magunkat a határidőkhöz, de hát az egy kicsit érdekes, hogy előre haladunk, és módosító indítványokat nyújtsunk be, és egyebek, mielőtt még a jogi szolgálat véleményét megismerhetnénk, szerintem ez nem észszerű. Ami a módosítókat illeti, szeretném pontosítani, hogy egyszerűsített módosítási eljárásról ról van szó. És párhuzamosan haladunk az Emir 2 elfogadásával. Az első módosítás az tulajdonképpen csak egy pontosítás a amivel kapcsolatban nincs semmifajta nehézség. A másik két módosítás, illetve a többi módosításra vonatkozóan azt értem, hogy nem kizárólagos lista, tehát nem végleges zárt listáról van szó, hanem nyitott listáról. A kettes módosítás listájára is érvényes ez. De felmerül a kérdés, hogy akkor van-e szükség egyáltalán erre a listára? Szerintem azt is ellenőrizni kellene. Nem tudom, hogy a bizottság vagy az Európai Központi Bank képviselője itt van-e velünk, talán hasznos lenne, hogyha reagálnának. És ami pedig a, az alapokmányal kapcsolatos módosítást illeti, az előadónak mondom, hogy Inkább ugye a bizottságtól vették az inspirációt, és nem az LKB-tól, ez viszont problémát okoz. És talán meg kellene vitatni, hogy melyik a jó megközelítés. Tehát az LKB hatáskörét általánosságban bővítjük, ahogy azt az LKB javaslatában láthattuk, Tudjuk, hogy ez sok kritikát kapott, hogy túl nagyok lesznek ezek a hatáskörök, és nem lehet garantálni, hogy nem lesz nyikonzisztencia az európai jogszabályokkal. Ez ugye az egyik megközelítés. A módosító indítvány, és ugye itt lényegi a jogi szolgálat véleménye, tehát hogy vajon az Európai Központi Bank a feladatai teljesítésében a jogszabályokat kell elsősorban tiszteletben tartani. Mi a mi általunk javasolt megfogalmazás, amit az előadónak javasoltuk, az nem pontosan az, mint amit a bizottság javasolt, akkor sem, hogyha az közel áll tehát ugye a bizottság a consistent, a következetes szót javasolt, ami meg azt, hogy fully respect, vagy hogy recognize, tehát hogy tiszteletben tart, mert ugyanabban a logikában gondolkodunk persze, de én ebben a szakaszban nem tudok most határozott véleményt, végleges véleményt mondani. Köszönöm. Az ECR képviseletében Luke képviselet. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék előadók nevében is beszélek. Messerschmitt úr és Andürez urak nevében is. Ők elnézést kérnek, hogy nem tudnak itt lenni, és nagyon röviden összefoglalták a véleményüket, amit én itt felolvasok a nevükben. Megköszönik először is a társadalmadóknak a jelentéstervezetet. Ezt a javaslatot azért vitatjuk meg, mert jogi igény merült fel, szükséges az EKB alapokmány és a KBR alapokmány 22-es cikkének a módosítása azért, hogy az EKB hatásköre kiterjedjen a szabályozási hatáskörre, a szabályozási hatáskörre kiterjedjen a központi szerződőfelekre is. Az ECR módosítót fog benyújtani annak érdekében, hogy az emírben felsorolt és egyéb jogszabályokban felsorolt kötelezettségeket az LKB e teljesíteni tudja, anélkül, hogy teljesen fehér lapot kapna és azt tehetne, amit akar. Köszönöm Jezek úr a liberálisoktól. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a társadalmaknak ezt a jelentős tervezetet. Támogatjuk a módosítók céljait, amelyeket a ICB e javasolt, ám ezek a kiterjedt hatáskörök megfelelően a társjogalkotók által elfogadott jogszabályi keretek közé helyezendők. A társ előadó az ICB e javaslat beterjesztett módosítókban azt szeretnék elérni, hogy az EU jogszabályokat teljes mértékben tiszteletben tartsák. Értem az álláspontjukat és nézeteiket, ám van néhány aggályom afelől, hogy mindez nem ad megfelelő rugalmasságot majd az ECB alap feladatai érdekében. Különösen ez lehet a helyzet, a váratlan helyzetek kialakulásakor, amelyek nem terjednek ki releváns EU jogszabályok. Ha megkötjük az ECB hatáskörét e tekintetben, akkor nem tud már reagálni, és nem tud független, autonóm módon reagálni. Olyan a rendszert érintő helyzetekre, amelyek az EU pénzügyi stabilitását érintik. Hiszen az EU jogszabályok betűjét kell kövesse, és nem a szellemét ilyen helyzetekben. Ezért én azt javaslom inkább, hogy egy szélesebb körű, vagy kevésbé konkrét megfogalmazás szülessen a, EU, a bizottság javaslatában, amely tükrözi azt, hogy ezek a szabályozások konzisztensenek legyenek a társjogalkotók által meghatározott jogszabályokkal az ICB alapszabályát változtatni kell, annak érdekében, hogy el tudjon látni olyan feladatokat, amelyek létfontosságúak az EU pénzügyi stabilitása szempontjából, nem csak a következő években, hanem hosszabb távon is. Hatáskörének korlátait pedig a 2015-ös bírósági eset világosan megrajzolta, és ezért kell az alapszabályán változtatni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Sven Gigold. Köszönöm. Köszönöm a társjogalkotók, a társelőadók munkáját. Mi egyetértünk annak a szükségességével, hogy világosá tegyük, milyen hatáskörében vannak a banknak az EU-n belül és harmadik országokkal szemben. Fontos, hogy ezek a módosulások megvalósulnak. Mindemellett azt gondoljuk, hogy világosá kell tenni azt is, hogy ez teljesen konzisztens kell legyen azokkal az általános jogszabályi keretekkel, amelyekben működnie kell az intézménynek, és bizonyos részteiben a megfogalmazás még nem tükrözi ezeket a várakozásokat. Nagyon egyetértek Pervans Beresz mondandójával ezzel kapcsolatban. Eleddig ugye az állt a szövegben, hogy tiszteletben kell tartsa. Az ötös cikkben azonban ez nem ugyanaz, mint teljes konzisztenciában van vele. Értem, hogy a, a LKB általában követi ezt, és Péter is értem, ám nyilvánvalóan mindenki abszolút rugalmasságra törekszik saját hatáskörében, ám nem vagyok benne biztos, hogy a rugalmasságot Európai nős jogszabályban kell, meg, kell biztosítani. Hogy egy külön rendszer legyen erre, nem tudom, de hogyha igény van rá, akkor a társjogalkotók kell, hogy gondoskodjanak erről, és nem egy általános nyitó ö, záradék. Szívesen meghallgatnám magának az LKB-nak és a bizottságnak a véleményét is ezekről a javaslatokról, és az EKB véleményét a bizottság jelentéséről, meg a társjogalkotók munkájáról, valamint a, a bizottság ö, értékelését a mi társadalmi munkánkról. Végezhessen. Castaldo úr sincs itt. Akkor indulhat a spontán felszólalások köre. Itt a bizottság is. Pierre Marmara asszony az LKB részéről hozzászól, vagy hanem akkor az Európai Bizottságot illeti a szó. Jennifer Robertson. Köszönöm szépen. Azt gondolom, ahogy az előző vitánál is mondtuk, a 22. cikk módosítása fontos, hogy az Európai Központi Bank a kibocsátó központi bankokhoz megfelelő jogosultságokkal rendelkezzen, ahogy azt a bizottság javaslata tartalmazza. Ezért mi üdvözöljük a parlamentnek azokat az erőfeszítéseit, amelyek erre irányulnak. A tartalmi kérdésekre rátérve örülünk eh, annak, eh, hogy az előadók támogatják a 22. cikk eh, módosítását, és örülünk annak, hogy az EKB által az új szabályozási hatáskörben hozott szabályokat alkalmazhatóvá kívánják tenni. A tervezet részleteiről majd később kell még egyeztetni. Köszönjük! Nem tudom, hogy valaki még szeretne beszélni. Jó lett volna, hogyha az EKB is küld valakit. Mató úr, szeretne még mondani valamit erre? Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az összes hozzászólást. A szocialista képviselővel teljesen egyetértek. Ez egy jogi témájú jelentés, amire több mint öt hónapot kellett várni, és ezért a lehető leghamarabb el kellene ezt fogadni. És azt gondolom, hogy ebben a szakbizottság egészen egyetért. Ami pedig a nyitott lista kérdését illeti, azt gondolom, hogy a jogbiztonság növelése érdekében, és hogy egyértelműben lehessen értelmezni ezt a szöveget, ezt nyitottan kell hagyni, és akkor bármikor bele lehet venni újabb elemeket is. De soha nem gondoltuk, hogy ez egy biankócsak lenne, és most sem gondoljuk ezt. És azt gondoljuk, hogy emiatt eh, senkinek eh, nem kell, hogy eh, fájjon a feje. Azt gondolom, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy van egy bizonyos korlátozás, de az Európai Központi Bank függetlenségét tiszteletben kell tartani, és lehetővé kell tenni, hogy a monetáris politikai célokat megvalósítsa, ugyanis ez az intézmény létezésének a célja. És úgy gondolom, hogy egy, meg tudunk állapodni egy olyan szövegben, amivel nem lesznek majd problémák. És teljesen következetesnek kell lennie ennek a szövegnek. Azt hiszem a legfontosabb elv az, hogy az Európai Unió kompetenciáit tiszteletben tartsuk. Tehát ebbe az irányba kell elindulni, és az a szöveg, amelyet mi itt kidolgoztunk, az alkalmas erre, de nyitott vagyok a későbbi módosításokra. Köszönöm. Köszönjük, Danuta. A preambulum bekezdés egy támogató szerepű bekezdés. Természetesen ez egy kérdés is az AFKO irányába. A preambulum bekezdések fontosak, de természetesen ez nem a szabályzat része, ez annak a társ jogalkotással megalkotott szabálynak a preambulumba, ami majd módosítja az alapszabályt. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy átgondoltátok-e, hogy mi ezeknek a preambulum bekezdéseknek a jogi kihatása. Köszönöm. Először talán a szövegezéssel kezdeném. Itt most a cikkről beszélünk, most a preambulum bekezdést és a listát későbbre hagynám. Itt most csak a cikknek a szövegezéséről beszélünk. A bizottságban szerepelt a következetes consistent szó. Az Európai Központi Banknak pedig ez a kifejezés nem tetszett. Ők inkább azt fogadták volna el, hogy figyelembevételével valaminek. Szerintünk ez így pontosabb, de ugyanakkor a tiszteletben tartása, vagy respecting szó, azt egyesek úgy értelmezik, hogy ez egy hierarchiát vezet be. Tehát mi most egy olyan szót keresünk, ami megfelelő lenne tükrözni a valóságot, de ugyanakkor nem teremtene hierarchiát, ugyanis arra itt nincs szükség de ugyanakkor mégiscsak többről van itt szó, mint hogy valamit figyelembe vesz az Európai Központi Bank. Tehát én még gondolkozom ezen, és tegnap megkérdeztem a Központi Bank beli kollégákat is, hogy a, az elismer, vagyis recognize az megfelelőbb lenne-e, és én úgy vettem, hogy ezt az Európai Központi Bank alelnöke elfogadta. Tehát ha valakinek van jobb ötlete a szövegezésre, mint eh, az elismerés, vagy recognize, akkor azt eh, szívesen meghallgatjuk, de itt egy olyan kifejezésre van szükség, ami eléggé erőteljes, és eh, ami az Európai Központi Bankot arra kötelezi, hogy valóban vegye figyelembe a jogalkotó véleményét, de ha egyszerűen azt írjuk, hogy figyelembe veszi, azt én nem éreztem elégségesnek. Tehát a teljes mértékben elismeri a társjogalkotók szerepét, ahogy azt mi most írjuk, az sokkal jobb lenne. Van még időnk módosítani, de szeretném elmondani, hogy ezeket a szavakat használtuk eddig a viták során. Ezt folytathatjuk, ez nem fog nagy változást okozni. A másik kérdés, ahogy azt a bevezetőmben már elmondtam, az, hogy nem tudtunk az alapszabályba beleírni semmi olyan listát, ami korlátozná az Európai Központi Bank eljárási jogkörét. De szerettünk volna hivatkozni a lehetséges fellépések listájára, mert úgy gondoljuk, hogy ez mutatja a jogalkotó szándékát. Tehát ha a jövőben lesznek olyan eseteink, ahol valakit ismét bíróság elé visznek, akkor ezeket a szabályokat is figyelembe kelljen venni. Tehát ez volt a szándékunk, a jogi szolgálatunknak az a véleménye, hogy más irányba kell indulni. ezt is figyelembe vesszük, hogyha ez bekövetkezik. De figyelembe véve azt, hogy mennyire fontos ez a téma, és hogy ennek milyen kihatásai lehetnek a monetáris politikára, úgy döntöttünk, hogy az alapszabály szövegét gyakorlatilag változatlanul hagyjuk, mint ahogy azt az Európai Központi Bank maga is javasolta. Mi csak azt írtuk bele, hogy a társjogalkotók jogkörét tiszteletben kell tartani, a többi az mind ugyanolyan, ahogy azt a központi bank szerette volna. És aztán a bizottság azt mondta, hogy következetesen kellene eljárni. Mi azt gondoljuk, hogy a tiszteletben tart, vagy inkább, ha ez túl erős, akkor az elismert szó lenne megfelelő. De maga a központi bank javasolta azt a szövegezést, ami nem korlátozná az ő jogkörüket, és lehetővé tenné számukra, hogy vészhelyzetben reagálhassanak, és olyan intézkedéseket tegyenek, amilyeneket szükségesnek látnak. Tehát ennyi lett volna ennek a logikája. De az én társ elnökömhöz az lenne a kérésem, hogy mivel most el kell döntenünk, hogy a módosítók benyújtásának a határideje, amit mi javaslunk, az még azelőtt lesz, hogy a jogi szolgálat véleménye megérkezne. Ez lehetne május másodika, de semmiképpen nem azelőtt, hogy a jogi szolgálat megmondaná az ő álláspontját, és ezt még nem tudjuk. Őszintén szólva, nem szeretném újra megnyitni a vitát, mert nincs olyan sok időnk, de hogy teljesen őszinte legyek, én még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy megtaláltuk a megfelelő megoldást. Ez egy nagyon nagy kihívást jelentő feladat, úgyhogy nem lehet ezt könnyen megoldani. De el kell mondjam, hogy a bizottság számára is egy nagy feladat ez, tehát én még nem találtam olyan megoldást, ami meggyőzött volna. Lehet, hogy nincs is ilyen megoldás, lehet, hogy ez egy lehetetlen feladat. Lehet, hogy jobb lett volna, hogyha a bíróság nem hozott volna ítéletet, sokkal egyszerűbb lett volna anélkül, de most már meg kell oldanunk ezt a problémát, módosítanunk kell a szabályzatot, és ez így most már elég bonyolult. Tehát ezért én azt mondanám, hogy mivel már régen kértünk a jogi szolgálattól véleményt, zárjuk le a... Annak sem nincs értelme, hogy lezárjuk a módosítások határidejét, mielőtt a jogi szolgált véleménye megérkezne. Tehát egyértelmű, hogy el kell ezt halasztani azért, hogy a képviselők figyelembe vehessék a jogi szolgált véleményét. Itt a jogi dimenzió nem marginális szerepű. Elmár? Mikrofon nélküli hozzászólást hallottunk. So, so we, we will, uh, we will, but I think we can... Uh... Azt gondolom, hogy uh, újra nyithatjuk uh, a vitát, és uh, a végső időpontot majd később fogjuk elküldeni. Tehát lehet, hogy most meg kell kérdeznünk a jogi szolgálatot. Yeah, exactly. So we will not be two hours after the legal... Tehát nem lehet két órával a jogi szolgálat véleménye után sem a határidő. Tehát most nem fogjuk megmondani, hogy mikor van a határidő, itt konzultálni fogunk egymással és a jogi szolgálattal, és később majd közöljük a határidőt. Tehát így nem kell felolvasnom az időkereteket, mert az még megfontolás alatt van. De lezárhatjuk ezt az ülést. Danuta? Szeretnék én is köszönhet mondani mindenkinek, aki eljött, és köszönöm Robertonak, hogy elnökölte ilyen hatékony módon ezt az ülést, és hogy egyértelművé tette számunkra a, azt, hogy a módosítások határideje még a jogi szolgálat függvénye, velük még egyeztetni kell, és megkérdezni, hogy mikor tudják a véleményeket elküldeni. És szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a munkában, és aki eljött a mai ülésre. Köszönöm. Köszönjük szépen. Tehát akkor most lezárhatjuk az ülést. negotiating negotiating no? The meeting will be Yes, it's in Okay, so. Okay, so the meeting is closed. Tehát lezárom az ülést. 15 perc múlva egy zárt körű ülésünk lesz azoknak, akiket ez érint. Köszönöm.